Ok, allora iniziamo, iniziamo la sequenza di voto. Eh, you want to take the floor? Prego, la parola al relatore Glattenfeld. Elnök úr, először is azt szeretném tisztázni, hogy akkor ezek szerint nem szavazunk az úgynevezett kompromisszumos javaslatokról. Akkor nem, azokról nem szavazunk. Helyes. Jó. Ez helyes is, ugyanis ilyenek nem lettek kiosztva. Tehát nem, valójában nem tudjuk, hogy mi van e mögött. Én ilyet még nem tapasztaltam a bizottságban. Nem azonosíthatók be ezek a javaslatok. Próbáltunk létrehozni kompromisszumos módosító javaslatokat, de ez nem sikerült, mert olyan nagy eltérés volt a különböző pártoknak a a képviselőcsoportoknak a véleménye között, hogy lehetetlen volt kompromisszumos javaslatokat, vagy konszolidált módosító javaslatokat kialakítani. Én két dolgot tartok nagyon fontosnak, hogy megvédjük azokat a munkahelyeket, amik ebben a szektorban vannak. Európában 70 ezer ember dolgozik már ezen a területen, az ő munkájuk, munkahelyük van veszélyben illetve arra még nem volt példa, hogy valahol az Európai Unió visszalépett volna a megújuló energiáknak a terén, és itt most az fenyeget. Eddig mindig előre mentünk a megújuló energiák terén, itt pedig van egy veszély, hogy visszafelé fogunk haladni. Remélem ez nem történik meg. Bene, come, come ho detto prima, eh, essendoci questa obiezione che sollevata anche adesso dalla,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 a portare a casa e cosa ancora manca di punti politici importanti del nostro mandato negoziale. Quindi darei la parola a Luis Capola Santos e poi a Michel Dantene e a Giovanni Lavia. Luis, a te la parola. Muito obrigado, Presidente. Procurarei de fazer o ponto de situação muito rapidamente. Hoje mesmo de manhã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 on local uh, uh, peasants and the local uh, agriculture. What is your prediction as a researcher, as an academic? What's going to happen? And is there any way to prevent uh, negative effects? Thank you. Dziękuję Pani Poseł. Jako ostatni głos zabierze Pan Poseł Dorfman. Bardzo proszę Panie Ministrze.